up until 1845, if I'm not mistaken, and some points to go through, so let's make it smooth. Jó estét kívánok, elkezdjük az ülést, 18.45-ig van időnk, próbáljuk meg ezt eh, a napi rendet akkor gyorsan eh, elkezdeni. Eh, elfogadjuk a napi rendet, úgy veszem, hogy ezt el is fogadtuk, hogyha nincs ellenvetés, akkor most jönnek az elnök bejelenteni valói, ami a nyelveket illeti, meg vannak a az angol, francia, spanyol, holland, magyar, román, lengyel, a svéd, román, pedig passzív nyelvek holnap, de nem ma. Kérem a megértésüket ezért, tehát hogy nincs meg minden nyelv akkor most jóvá hagyjuk a koordinátorok ajánlásait, a raportőrök kinevezései, Paul Rangel, a vízuminformációs rendszer Tanya Fajon, az e, immigrációs alap, és Jorge pedig e, az Eurodac rendelettel kapcsolatban. Hogyha ez e, önök szerint elfogadható, akkor ezzel végeztünk. A delegált és végrehajtási aktusokat. Nem a fogom felolvasni, mert nagyon bonyolult címük van, remélem megértik, hogy ezt nem teszem. Ezzel időt is spórolunk meg, és akkor most jöjjön a szavazás a módosítókról. Most kezdődik a szavazás 16 óra 50-től 17.20-ig. Alapvetően két témánk van, a média szabadság megerősítése, az újságírók védelme, dezinformáció platformok szerepe, Magdalena Adamovics raportőr témájáról van szó, a második szavazni való pedig kulttól Elnézést, ott van még egy vélemény a kultól, de a mi másik szavazásunk az pedig a COVID-19 hatása a demokráciára, alapvető jogokra. Én vagyok a raportőre ennek a témának, és Paul Rangel egy afkós véleményt jegyez hozzá. Ahhoz, hogy elkezdhessük a szavazást, meg kell állapítani a, meg, a megfelelő létszámot, a kórumot, meg vagyunk el, kérem emeljék fel a kezüket. Aki pedig nincs itt a teremben, már pedig ez a többség, azok kérem, hogy nyomják meg a speak gombot, mondja az elnök, hogy össze tudjuk számolni önöket, hogy megvan-e a kórum. Nem vagyunk elegen. Nem vagyunk elegen egyelőre. Vannak még kollégák? Kérem azok, akik kapcsolódnak az üléshez, nyomják meg a speak gombot, amit mi érzékelünk, és feljegyzünk, és beleszámolunk a határozat képességbe. Nem, még mindig nem. Várjunk egy picit. Itt a teremben egy kezem meg lehet számolni. Öten vagyunk ugyanis itt. A kérdés az, hogy hányan kapcsolódnak hozzánk távolról. Több emberre van szükség. Van még? Még egy kell. Megvan, megvan a határozott képesség, tehát köszönjük, hogy el tudtuk érni ezt. Éppen, hogy de sikerült, még így is nehézséget okoz ez a dolog, de Miután megállapítottuk, hogy határozott képesek vagyunk, elmondom, hogy 16.50-ig lehet szavazni. A szavazás szabályaival önök nyilván tisztában vannak, és megint kérem, hogy tekintsünk el attól, hogy fel kelljen olvasnom azt, hogy hogyan kell és milyen technikai, technológiai eszközökkel kell az elkövetkezendő 40 percben eljuttatniuk hozzánk a szavazó szavazataikat. Tehát elkezdjük ezzel a szavazás nyitva, e, és jön az első érdemi napirendi pont, amely az európai elfogató parancsról, illetve az átadási eljárások végrehajtásáról szól. E, kollégánk saját kezdeményezésű jelentése, rendkívül fontos téma. Zárszá Leosz kollégától októberben volt egy módosítási határidő, a szavazást pedig a novemberi plenárisra, nem, bocsánat, itt lesz a szavazás a bizottságban novemberben, és a plenárisra pedig decemberben kerül ez a téma. Most Zárszaléhoz kollega kap szót, és aztán a jelentkező hozzászólók, Zárszaléhoz úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Néhány héttel ezelőtt, amikor ezt az előadás tervezetet bemutattam a parlamentnek, akkor azt mondtam, hogy azt szeretném, hogy javítsunk az európai elfogató parancson. Én eh, most eh, azt gondolom, hogy eh, meg kéne vizsgálnunk a módosítókat. Összességében akkor most én az első értékelést adnám arról, hogy hogyan léphetünk tovább. Az európai elfogató parancs, ahogy önök is tudják, tartalmaz bizonyos érzékeny részleteket. 265 módosítót nyújtottak be. És összességében ezekről Nekem elég pozitív véleményem van, nem csak azért, mert jó minőségű módosítókat kaptunk, hanem azért is, mert felvetettek egy sor olyan kérdést, és kezelnek egy csomó olyan kérdést, amelyek prioritást élveznek. Hát nincs teljes egység, azt kell mondjam, de talán közös nevezők már megfigyelhetők, és így ki sikerül majd alakítani egy széles támogatottságú egyetértést. Tudom, hogy vannak logisztikai problémák, és ezért nem tudtunk annyiszor találkozni szakértőkkel, ahányszor szerettünk volna. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy az elfogató parancs egy nagyon fontos eleme az európai szabadság és igazság térségének, nem az egyetlen eszköz, nyilván ezt sem mondja senki, Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy együttműködés kell, hogy legyen a tagállamok között a van esetjog ezen a területen, és eh, én azt gondolom, hogy a kollégáknak vannak bizonyos aggodalmai, eh, amelyekkel kapcsolatban eh, kompromisszumot akarunk létrehozni. Szerintem lehetséges és kívánatos is. Az, hogy eredményt érjünk el, az megerősíti a közös bizalmat, és ahhoz, hogy megerősítsük a közös bizalmat, ahhoz az kell, hogy a nemzeti jogszabályokat e, is megerősítsük, tehát bizalom erősítésre van szükség ahhoz, hogy az együttműködés jól működjön. A az elfogató parancs az elmúlt 15 évben fejlődött, illetve láttuk, hogy hogyan működik, és erről született jelentés is, amely segít megérteni azt, hogy mit jelent az arányosság ebben a vonatkozásban, illetve hogyan lehet a az igazságszolgáltatási együttműködés egyéb elemeivel együtt felhasználni ezt, például a kettős büntethetőség kizárása, amely, illetve bocsánat, az, hogy mind a két országban büntethető legyen a dolog, és a keret határozat második cikkén kívül még további bűncselekményeket megjelölünk. Örülnék tehát, hogyha sikerülne nagyfokú konszenzust elérni, és még elmondanám, hogy a elfogató parancs működéséről úgy általában a képviselők még több információt szeretnének tudni, eh, illetve az Eurojust-tal kapcsolatban is, és szeretnék a szakmai képzését megerősíteni az ilyen elfogadó parancsokkal foglalkozó személyeknek. Az AFKO elfogadott egy véleményt, egy eh, olyan véleményt, amely a Brexit következményeiről is szól, ez arról szól, és elkezdtünk dolgozni bizonyos kompromisszumokon, azokban a témákban is, amelyeket már felvillantottam. Az árnyék előadóknak azonban azt mondanám, hogy össze kell szednünk magunkat, hogy az elnök által meghatározott határidőn belül minden munkát el tudjunk végezni. Köszönöm mindenkinek eh, az együttműködést, az elsődleges eh, eh, hozzájárulást és támogatást. Köszönöm, köszönjük Zárszalejhoz úrnak a munkát, és azt, hogy készen állt arra, hogy kompromisszum készen, készen állt a közös munkára. Ez egy libe kezdeményezés. A liszabonizálásról. És azt gondolom, hogy a szabadság, biztonság, igazság övezetének egyik fontos működtetője a kölcsönös bizalom. Már egy ideje vártunk erre a kezdeményezésre. Reméljük, hogy nagy lesz a támogatottsága. És akkor most köszönöm, kérjük az árnyék előadókat hallgassuk most meg. Roberti, köszönöm, jó estét kívánok mindenkinek. Rövid lesz a hozzászólásom Zárzelejos kollégát annak eh, szeretnék gratulálni a munkájához, eh, és eh, ahhoz, hogy bevonta az árnyék előadókat azért, hogy jobb legyen a munka. Nem akarok most a részletekbe belemenni, hiszen Javier Zarzalejos már beszélt a legfontosabb problémákról. Ez a frissítés rendkívül fontos az európai igazságügyi együttműködés szempontjából különös tekintettel a legsúlyosabb bűncselekményekre. Ez ma még fontosabb, mint korábban, hiszen a járványos időkben minden együttműködés megnehezedett. Vannak módosítóink nekünk is, amelyek a garanciákat akarják megerősíteni, mert a garanciák megerősítése a, az elfogadó parancs működésének garanciája. Ehm, meg kell különböztetni eh, a különböző bűncselekmény típusokat, és eh, ahogy eh, azt az Európai Bíróság is mondta, egy közös nyelvtant kell kialakítani, egy közös nevezőt, amely minden országban értelmezhető meg kell vizsgálni a kompromisszumos módosítókat majd, de én biztos vagyok abban, hogy elégedettséggel fogjuk tudni ezt a munkát elvégezni, és minőséggel lépünk fel a bűnözés ellen. Mindenkinek jó munkát kívánok, köszönjük Roberti, most pedig... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Javier. Már elmondtuk a véleményünket a javaslattal kapcsolatban. Elmondtuk, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott tervezet, és a frakció nevében módosító indítványokat is benyújtottam. Úgy gondolom, hogy a célunk az, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez a jogi eszköz, persze az adott kereteken belül, még jobb legyen, hogy javítsunk rajta, és éppen ezért nagyon izgatottan várjuk a kompromisszumos javaslatokat, amelyeket majd be fogsz nyújtani és ezzel nyilván nagyon jól tudunk majd együtt működni. Ahogyan az SZD frakció képviselője elmondta, mindenkinek az érdeke az, hogy javítsunk ezen a jogi eszközön, hogy ez jobb legyen, hogy erősödjön a bizalom az országok között, jobb garanciák legyenek, és érettebbé váljon ez az egész instrumentum. Három konkrét kérdéssel is szeretnék röviden foglalkozni. Először is tényszerűen is hozzájárultunk ahhoz, hogy a jogi eszköz, ami egyébként is sikertörténet, még jobbá váljon. Egy pillanat, keresem itt a, az anyagot, mondja a felszólaló. Elnézést kérek, Közben itt egy másik videokonferencia jelentkezett be a tabletemen. Nem, igazából az anyukám volt. Nyolcvankilenc éves. Hát igen, napjainkban így, így folyik a munka, de most akkor engedjék meg, hogy folytassam, ahol az előbb abba hagytam. Valóban nagyon sajnálom, hogy nem tudtam felvenni a telefont, 88 éves az anyukám, és elég bonyolult vele a helyzet, de akkor most visszatérnék a tulajdonképpeni témánkra. Néhány módosító indítvány, azok közül, amelyeket benyújtottunk egy olyan problémával foglalkozik, amelyiket véleményünk szerint mindenképpen meg kell oldani. Ez az adatokkal függ össze. Az Európai Elfogató Parancs végrehajtásával összefüggésben sokszor vannak problémák azzal kapcsolatban, hogy van, tulajdonképpen van egy ilyen nagy fekete lyuk, és akkor nem, nem tudják a tagállamok, hogy mi történik az elfogadó parancsal, nem homogének, nem koherensek a különböző kategóriák, és éppen ezért megpróbáltuk a legjobb szándékkal benyújtani a jobbító szándékú javaslatainkat annak érdekében, hogy jöjjön létre egy közös adatbank, és ezzel az elfogadó parancs még jobb eszközévé válhat az igazságügyi együttműködésnek. A lehető legpontosabban próbálnánk ilyen módon a gyors végrehajtását az európai elfogadó biztosítani. Azután még mindig, ami a végrehajtást illeti, itt van némi jogbizonytalanság. A végrehajtás ellenőrzését ez gyengíti. Ezzel kapcsolatban is nyújtottuk be módosító indítványokat. Ugyanis itt van egy olyan kategória is, amikor különböző okok miatt meg lehet tagadni a végrehajtást, átadás végrehajtását. Itt van egy lista, de ez nem teljesen homogén, elég nagy a nem, az egyértelműség hiányát, hiánya jellemzi ezt a listát, és itt világos, egyértelmű listákra lenne szükség a megtagadási okokkal kapcsolatban, amelyeket tényleg egyszerűen könnyen lehetne alkalmazni és fel kell venni ezekre a listára az a egyes államok alkotmányos jogával összefüggő pontokat is, mégpedig a következők miatt. Ha ez megtörténne, az Európai Unió prioritásnak kezelt céljait jobban tudná elérni, javulna a demokrácia, a jogállamiság tiszteletbe tartása. Mi itt a LIBE szakbizottságban, az előző ciklusban is, de a jelenlegi parlamenti ciklusban is kiemelten foglalkozunk a demokrácia, jogállam védelmével. Ez a kölcsönös elismerés és a korrekt végrehajtás szempontjából is rendkívül fontos. A jelentéstevő is említett néhány ezzel kapcsolatos módisó, módosító indítványt, amelyeknek a segítségével a tagállamok közötti bizalmat lehetne erősíteni a kölcsönös elismerés alapján. A hetedik cikk első és második bekezdésével kapcsolatban mondanám el még a következőt. Itt sikerült olyan megoldásokat találni, amelyek azonban szerintem nem, a, nem éppen a bizalmat erősítik, sőt, mi a módosító indítványainkkal meg megpróbáltuk hatékonyabbá tenni ezt a jogi eszközt, hiszen ez a legfontosabb, ha nem egyáltalán a, a legfontosabb eh, jogszabály, és eh, a leghasznosabb jogszabály különösen napjainkban. Nagy eh, izgalommal várjuk a jelentéstevő által összeállított kompromisszumos módosítókat, és ő is nagyon tudja, hogy számíthat a továbbiakban is a mi konstruktív együttműködésünkre. Köszönöm szépen. Az idét kérdezem, hogy van-e árnyék előadójuk. Ha nincs, akkor Gwendolyn Delbos Confir a zöldek képviseletében parancsoljon. Hallanak? Igen. Már néhányszor beszéltünk ebben a szakbizottságban a, erről a végrehajtási jelentésről, amit most elmondok, éppen ezért semmi meglepetés nem fog tartalmazni. Kiemeltük, hogy az európai elfogadó parancs kapcsolatos jogszabályban vannak hiányosságok, hibák, és sokszor aggódunk, hogy nem veszik elég komolyan az emberek szabadságjogát, az alapjogokat. Érdekes lenne majd megvizsgálni egyszer egy NGO-nak a tanulmányát, a különböző problémákra világítottak rá, és arra is, hogy adott esetben életeket tehet tönkre a végrehajtás, vagy annak a hiánya. Mi arra koncentrálunk, hogy a idei év szeptemberében megjelentek a jogállamisági jelentések. Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Románia, Szlovákia, Horvátország eh, kapcsán eh, több negatív megállapítást is tartalmaz. Különösen a hetedik cikk szerinti eljárást kell itt megemlíteni, és legalábbis az EU-ban minimális standardokat be kell, hogy tartson minden tagállam a bizottság által megállapított fogvatartási körülmények, követelmények kapcsán. Másodszorban az európai elfogadó parancs alapja a kölcsönös bizalom, de ez nem jelentett kölcsönös vakságot. A kölcsönös bizalom elve akkor működhet, hogyha a kibecsatás szerinti tagállam mindenképpen elvégzi a szükséges ellenőrzéseket, a bűs büntethetőség, a nebiszínidem egyebek szempontjából. A harmadik megállapítás, ha van valami, amit a zöldek igazán nagyon szeretnének kihangsúlyozni, akkor ez a következő lenne. Emlékeznünk kell arra, hogy vannak alternatív eh, intézkedések, szankciók, amelyeket sokszor hasznosabb alkalmazni, ahelyett, hogy rögtön az elfogadó parancshoz nyúlnánk. Ezek arányosabb intézkedések lehetnek, mint az európai elfogadó parancs, és nem szükségszerűen kell fogva tartani, vagy őrizetben tartani embereket minden esetben. Itt van például az európai nyomozati parancs, vagy a vizsgálati parancs, ezeket nem veszik eléggé figyelembe, és nem használják eléggé a tagállamok. Ezeket ismertebbé kell tenni, ezeket a jogi eszközöket oktatásra, képzésre van szükség ezzel kapcsolatban, az arányossági tesztet a hatóságoknak el kell végezni, meg kell vizsgálni azt, hogy esetleg vannak-e más alternatív eh, lehet, alternatívák, lehetőségek. A Eurojust eh, fontos, hogy több képzést tartson ezzel kapcsolatban. És végezetül a, sajnos nem tudunk szakértőkkel találkozókat szervezni, ezt összes árnyék előadóval együtt nagyon sajnáljuk, de most a járvány időszakában azt hiszem, hogy még komolyabban kell dolgoznunk, hiszen az, hogy embereket mozgatunk egyik egyről a másikra, amikor megoldás lehetne egy videó konferencia, ez még a szokásosnál is nagyobb katasztrófát okozhat. Köszönöm szépen. Jorge Busadé. Está conectado? Jorge Busadé kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is természetesen köszönetet mondok az előadónknak. A mi frakciónk sok módosítást javasolt, megpróbálom rövidre fogni, de közben világos tenni az álláspontunkat. Nézzük a módosításokat. A befogadás elve, valamint az európai elfogadó parancs kérdése, ami a megkereséseket és az elfogadó parancsok végrehajtását illeti a tagállamokban azt látjuk, hogy a végrehajtás administratív akadályok miatt késlekedik. Egy határidőt kellene kitűzni a végrehajtásra, hogy elkerüljük azt, hogy visszaélnek bizonyos eljárásokkal, vagy nem megfelelően használják bizonyos az eljárásokat. Tehát az elfogadó parancs alkalmazására vonatkozik. Ezre szükség lenne a tagállamokban és az uniós intézményekben is. Az alapvető elv az, hogy az áldozatok jogait védjük. Mert ha erre nem ügyelünk, akkor előfordulhat, hogy elfelejtjük őket. A, az olyan helyek listáját kellene kiegészítenünk, ahol nincs kettős büntethetőség. Emellett a közrendről és az alkotmányos rendről is szólnunk kellene a szövegben. Én úgy érzem, hogy a listán, mely a bűncselekményeket, azokat a bűncselekményeket sorolja fel, amelyeknél a három évnél alacsonyabb minimum szerepel, bizonyos gyűlöletből elkövetett gyilkosságoknál és a terrorizmusnál is alkalmazni kellene. Végezetül én úgy gondolom, hogy és minden tisztelettel mondom ezt, úgy érzem, hogy a jelentés nem figyel oda arra, amit szeretnénk. Nem a jogrendszerekre kellene vonatkoz, hivatkozni, hanem az uniós szerződésekre. És emellett az egészet egy a demokrácia, jogállamiság alapjogok megőrzésében kapcsolatos mechanizmushoz kellene kötni. Mi vagyok az árnyék előadó, és úgy érezzük, hogy nem a jó úton haladunk. Jelenleg a rendszer viszonylag hatékony, de abszolút lényfontosságú lenne a szabadság és a demokrácia esetében ügyelni arra, hogy ne csak üres szavakról legyen szó. De van itt egy politikai csavar is az egészben. De említettem, hogy ez a vélemény nem tartja szem előtt a lényeget. Ha azt nézzük, hogy mi zajlik bizonyos országokban, beleértve hazámat is, a hangsúly Magyarországra és Lengyelországra került mostanáig, de más országokra is oda kell figyelnünk. Mielőtt a bizottsághoz küldenénk az anyagot, ügyelnünk kell az anyagban arra, hogy a hangsúly az elfogadó parancsra kerüljön. Mindjárt abban is hagyom elnök úr, de ügyelnünk kell arra, hogyha egy áldozat olvassa ezt a szöveget, akkor úgy érezze, hogy jobban védik. Az áldozatok jogait kell szem előtt tartanunk. Köszönöm szépen. Most nézzük a Goya Árnyék előadóját, Claire daly -t. Köszönöm, elnök úr, rövidre fogom. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Sajnálos, hogy a koronaválság így akadályozta a munkát, holott nagyon fontos, nem sikerült megszervezni bizonyos meghallgatásokat, de ezért jól halad a munka. Az első megjegyzésünk az, hogy miközben tudatá, tudomásul vesszük, hogy azért van némi gond az elfogató parancsal, azért az is igaz, hogy 2010 óta az elfogató parancsok száma egyre inkább növekszik. A kevésbé súlyos bűncselekmények esetében viszont ez aggasztó, ezért a jelentésben ki kellene térni arra, hogy ilyen esetekben eljárási garanciákra van szükség. Látjuk, hogy bizonyos országokban kiadatásra használják az elfogató parancsot, de úgy, hogy még nem is döntötték el, hogy gyanúsított-e vagy sem holott az igazságos tárgyalás joga megilleti őket. A helyzet az, hogy különböző e-, elválasztják családjuktól, letartóztatják, kihallgatják, és aztán nem törődnek velük, hogy onnan hogy kerülnek vissza a családjaikhoz. Az ügyészeknek rendelkezésre áll eszköz ahhoz, hogy a nyomozásokat lebonyolítsák, nem csak az elfogató parancsot lehet felhasználni, a koronaválság rámutatott arra, hogy vannak bizonyos eszközök, munkaeszközök erre. Az, elfogad, az európai elfogadó parancsot ott ne használják, ahol kevésbé beavatkozó jellegű eszköz is rendelkezésre áll. A másik az, hogy az Európai Unióban romlik a jogállamiság, az alapjogokat kell hangsúlyoznunk, az, az összes alapjogi sértést be kellene venni ide. A 8-27-es bekezdésekre vonatkozóan javasoltunk módosításokat, a kölcsönös bizalom nem vehető készpénznek, éppen ezért ezt felül kell vizsgálni újra és újra. Végezetül az egyik módosításunk azzal kapcsolatos, hogy a bizottság hangsúlyozta, hogy a végrehajtás bizonyos problémákat jelent. A, az ügyvédhez, a jogászhoz való jogról szóló anyaga kapcsolatban az átültetés, más irányelvek átültetése, melyek az eljárási garanciákkal kapcsolatosak, nem megfelelőek. Ezzel foglalkoznunk kell, az eljárási garanciák nélkül nem lesz egyenlőség az ügyesség és a védelem között az európai büntetőjogászok hálózatának megteremtése lényeges, szükséges, ezzel erősíthető a védelem. Köszönöm szépen az jelentést, és állok elébe az együttműködésnek. Köszönöm, Déli asszony. Még valaki szót kért az ECI részéről. Anita Kankó kért még szót. Itt van velünk? Itt van. Köszönöm szépen. A bizalom lényeges az elfogadó parancs szempontjából. Politikai nézetektől mentesen kell az elfogadó parancsot használni, de ez nem minden tagállamban van így. Az előadó azt mondja, hogy az elfogató parancs hatáját terjesszük ki a közrendre is. Szeretném elmondani, hogy a hatály kiterjesztése veszélyes. A parlament következetesen kérte a múltban az elfogadó parancs módosítását. Akkor védte az áldozatokat, ha visszaéltek az elfogató parancsal velük szemben, viszont azt a jó munkát, amit akkor a parlament elvégzett, azt most tönkre tehetjük ezzel. Az szabadság, valamint az igazságosság elvéve, elve, ellenébe megy ez. Köszönöm szépen. Köszönöm az árnyék előadóknak. Szárszáléhoz úr raportőrként még szólhat. Tessék, elnök úr, nagyon röviden szólok csak hozzá, mert úgy gondolom, hogy mindaz után, amit a kollégák elmondtak, az előzetes nézeteim megerősödtek. Nagyon konstruktív vitát eh, hallottunk, eh, és eh, szerintem egy nagyon jó megállapodás lesz ebből. Azonosítottuk a problémákat, diagnózist alkottunk, és a diagnózisban egyetértünk többség, többségében, hiszen azt gondoljuk, hogy az alapvető jogokat a jogi folyamatok teljes menete során meg kell védeni, és ahogy honfitársnőm is mondta, nekünk javítanunk kell azon is, hogy kicsit kaotikus kaotikusak a különböző büntetőjogi fogalmak, illetve eljárások, az EU elfogató parancs úgy lett elkészítve, hogy alkalmazható legyen nagyon sok büntetőjogi tényállásra, azok más és más megközelítésére, illetve sokféle jogrendszerben működőképes legyen a jogi együttműködés hatékonysága azt jelenti, hogy igazságot kell szolgáltatni, magában foglalja, hogy igazságot kell szolgáltatni az áldozatoknak is. Említette egy képviselőtársam az arányosságot, és azt, hogy néha az elfogadó parancsot használják akkor is, amikor lenne kevésbé brutális eszköz. Ehm, és eh, jó lenne, hogy a tagállamok megtanulnák, hogy nem ez, ne, ez lenne a, ne ez legyen a kiinduló pont, akkor, amikor van egy sor más módja és eszköze a jogsegélynek, illetve a jogi együttműködésnek, és ezeket hozzá lehet igazítani a konkrét ügyekhez, nyomozásokhoz. Ami Kankó asszony aggodalmait illeti, amit ön javasol, olyan jogi folyamatok, amelyek minden országban védelmet élveznek, és nem is kéne, hogy ilyesmiről beszéljünk egy olyan közösségben, amely a jogállamiságot a magáénak vallja, illetve a demokratikus pluralizmust is. Mindennek semmi köze olyan magatartásokhoz, amelyeket önkényesen kialakíthatnak. illetve olyan ezt a demokratikus folyamatot mindannyiunknak, minden tagállamban fenn kell tartania. Tehát én eh, nagy örömmel működök együtt az összes raportőrrel. Köszönöm a hozzájárulásukat, és eh, Ugye, mivel megcélozzuk a decemberi plenárist, eh, remélem, hogy eh, alkalmasá válik eh, ez a, az eszköz arra, hogy még többet tegyünk az igazság, jogállamiság térségének kiteljesítéséért. Igen, Szászájász úr, valóban ezt a vitát még nyilván folytatni fogjuk ebben a bizottságban. Ez egy olyan jogi együttműködési eszköz, amely azon alapszik, hogy elismerjük kölcsönös egymás jogrendszerét, és ez már egy jó régi elv, amely végigvonul az Európai Unió történelmén, sőt, igazság szerint ezt az Európai Unió szerződése alapozza meg, ez a jelentés eh, eh, arról szól, hogy a, az Európai Parlament a tanácssal egyszintű jogalkotóként mit tehet annak érdekében, hogy előmozdítsuk a jogi együttműködést, az igazságszolgáltatások együttműködését, akkor is, hogyha a bűncselekményt eh, máshol követték el. Az Európai Uniónak mindig abból kell kiindulnia, hogy tisztességes eljáráshoz van, és tisztességes védelemhez van joga minden vádlottnak, a kartában szereplő alapvető jogokat pedig eh, szintén be kell tartani, és ez egy olyan elv kell, hogy legyen, amit minden polgár magáinak val hat. Novemberben, ahogy mondtuk, itt eh, szeretnénk szavazni a bizottságon belül erről a saját kezdeményezésű jelentésről, és remélhetőleg év vége előtt a plenárison lesz még szavazás is, eh, a decemberi plenáris célozzuk meg. Köszönöm. Eh, Ezzel gyakorlatilag menetrend szerint érkeztünk el a 17.30-ra kiírt következő rendkívül érzékeny és fontos közös meghallgatáshoz az emberkereskedelemről, a bizottság részéről Johansson asszony viszi a témát, ő nagyon elkötelezett, de azt gondolom, hogy mi magunk is jelentős elkötelezettséget mutattunk, a társjogalkotók is. Itt most két bizottság közös tevékenysége következik. A Nőjogi Bizottság, illetve a mi bizottságunk közösen fogják megbeszélni ezt a témát, hogyan lehet az ember kereskedelmet ellen közösen fellépni, és hogyan lehet megvédeni azoknak az áldozatait, hogyan lehet a az elkövetőket bíróság elé állítani, miközben az áldozatoknak megfelelő védelmet nyújtunk. Eközben fejlesztjük az európai büntető jogot annak érdekében, hogy megfelelően büntethetővé váljon bármilyen módon az ilyenfajta kizsákmányolása azoknak az embereknek, akiket becsempésztek, vagy keres, akikkel kereskedtek vagy becsempésztek az Európai Unióba. Az egész Európai Unióban bűncselekménynek kell, hogy számítson az, hogy ezeket a szolgáltatásokat, különösen a szexuális szolgáltatásokat valaki kihasználja, az azok olyan, olyan, olyan személyek részéről nyújtott szolgáltatásokat, vagy által nyújtott szolgáltatásokat, akik emberkereskedelem áldozatai valójában. Itt, itt nagyon kiszolgáltatott, sérülékeny emberekről, leggyakrabban nőkről vagy kiskorúakról van szó, de, de bármilyen emberről lehet szó, és bárki, aki az emberkereskedelem áldozata, eh, védelmet eh, érdemel az európai jog részéről minden eszközzel meg kell ezt tennünk. Ezért is üdvözlöm itt Most tájékoztattak, hogy a társelnökünk, Evelyn Regner, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke kicsit késni fog, már elindult de még nincs itt, annak ellenére, hogy 17.30-ra volt kiírva az ülés. Most néhány perc szünetet tartunk. Nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy most egy, egy, egy komolyabb szünetet kellene tartani. Remélem, hogy egy-két percen belül elkezdhetjük. És köszönöm a megértését azoknak, akik interneten követik a ezt a következő napi rendi pontunkat. Köszönöm, akkor néhány perc.